Sajnos nem halljuk Buda urat, technikai problémánk van. Nos, az idén munkások és a e, határokon átkerő munkavállalók nagyon sok fontos ágazatban kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Nagyon sok vállalatnak a léte került veszélybe, amikor az idén munkások nem jutottak el a munkahelyükre. Nagyon nehéz helyzetben vannak ezek a munkavállalók, sokszor az életüket is veszély fenyegeti az Európai Unió ki kell, hogy dolgozzon olyan mechanizmusokat, amelyeknek a segítségével a munkadókat arra, kell, arra lehet kötelezni, hogy megfelelő biztonságos, egészséges lakhatást biztosítsanak és munkakörülményeket. Garantálni kell olyan biztosítást, betegbiztosítást, ami ilyen járvány esetén is szükséges az ilyen munkavállalók számára. Emellett azt is lehetővé kell tenni, hogy az ilyen munkavállalók, az idénymunkások érvényesíthessék a jogaikat, és hogy ne zsákmányolják ki, ne használják ki őket. Köszönöm szépen, Buda úr! Dura Ferrandis eh, képviselő asszony következik. Eh, muchas gracias. Köszönöm szépen! A jelenlegi járvány világosá tette, hogy az európai idény munkások eh, szabad mozgását nem tartják ugyanúgy tiszteletben, mint az európai állampolgárok mozgását. Leginkább a harmadik országokból származó munkavállalókra gondolok. Ezek általában mezőgazdasági munkát ellátó idénymunkások. Nagyon sok esetben hihetetlen, körül, hihetetlen rossz körülmények között voltak elszállásolva ezek az emberek, ilyen körülmények között dolgoztak, illetve egészségügyi szempontból sem megfelelő a helyzetük. Nagyon sok esetben visszaélésekről beszélünk. Ezek sajnos, ezek a körülmények sajnos nagyon rossz képet alakítanak ki a mezőgazdaságról, erről az ágazatról. Sajnos nagyon sok csalásról is tudunk, kizsákmányolás áldozatául is sokan esnek, spanyol, román, illetve bolgár munkavállalókról tudunk, akik ilyen problémákkal szembesültek Hollandiában. Én azt gondolom, hogy mindenkire egyértelműen kell, hogy vonatkozzon az, hogy méltó körülmények között dolgozhat, hogy megfelelő biztosítást kap, függetlenül attól, hogy hol dolgozik és honnan származik. Köszönöm szépen, Dura Ferrandis asszony. Egy percben Brüni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony kollégák! Örülök annak, hogy ez az állásfoglalás megszülethetett az idény munkások védelmében. Nem a válság okozta ezt a helyzetet, a válság csupán felnagyította a problémákat. Az Európai Unión belül a munkavállalók szabad mozgása egy alapjog, és nagyon fontosnak tartom, hogy minden munkavállalónak egyforma jogai legyenek Sajnos a válság során világosság, világossá vált, hogy milyen komoly visszaélések vannak. Az Európai Bizottság feladata az, hogy a jogot érvényesítse. Hatékony társadalom biztosításra van szükség ezeknek a munkavállalóknak, és megfelelő munkakörülményekre is. Fontosnak tartom még továbbá a munkafelügyelők munkáját, illetve az ezzel kapcsolatos európai jogszabályokat is, talán újra kéne vizsgálni. Köszönöm szépen, Brüni asszony. Normál esetben nem adom meg a szót azoknak a kollégáknak, akik nincsenek jelen, de Ratácsovszki úrnak most mégis megadom. Hol van az ő helye? Hol ül? Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Támogatom az állásfoglalási indítványt a határokon átkelő munkavállalókról, idénymunkásokról szóló állásfoglalásunkat. Jól ismert, hogy elsősorban társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokból érkeznek az idény munkások, EU-s vagy harmadik országokból meghatározott időre szóló szerződésekkel dolgoznak, általában minimál bérért. Foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, ezekkel a tényekkel, annak érdekében, hogy ezeknek a munkavállalóknak a munka körülményei elfogadhatók legyenek, azzá váljanak, és összhangban legyenek az európai jogszabályokkal gondolkozunk egy kicsit távlatosabban, próbáljunk meg odafigyelni jobban arra, hogy sokan akár Párizsban vagy Svédországban hasonló helyzettel találkozhatnak, hogyha azonos körülményeket kell biztosítani számukra. Köszönöm szépen, Radasovszki úr. Most pedig Reiner kollégája szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. Németországban van egy új gócpont, 609 új fertőzött, karanténban 500-an, ez a Reda Vidönbrücki nagy húsüzem. Romániában és Bulgáriából érkezett a legtöbb munkavállaló. És mit mond Észak-Rajna Westfália keresztény demokrata miniszterelnök erről? Az új fertőzésekért nem a rabszolgaszerű munkakörülmények és lakás, lakatási körülmények a felelősek, hanem az, hogy ezek a munkavállalók a hétvégeken hazautaznak. Hát engem teljesen felháborít egy ilyen kijelentés, um, és uh, ugye bérdömping, uh, szociális uh, csalás, tár- prostitúció, bűnözés, sok, sok problémát vet fel ez a kérdés, de az, hogy a munkavállalóknak a haza útjait hozza fel egy miniszterelnök, ez teljesen elfogadhatatlan és felháborító. Köszönöm szépen, Reintke asszony következik egy percben.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 több száz fertőzött lóban, egy húsüzemben, és ami a miniszterelnök erről eszébe jut, az az, hogy a román és a bulgár munkavállalók hozták be a vírust. Hát ez nem megy. Ez egy idegen gyűlöletre alapozott megállapítás. Armin Laschet ezzel a felelősséget elhárítja magától. Egy egyesülő Európában természetesen az észak rajna vesztfáliai miniszterelnök a felelős felelős a román és a bulgár munkavállalókért is, és hogyha ők én nem humánus körülmények között tömegszállásokon vannak elhelyezve, azért is ő a felelős. A munkavállalók jogai azonosak függetlenül az állampolgárságuktól, és van egy európai munkaügyi hatósága, amely kikényszeríteti a, jogok, a jogszabályok betartását, és hogyha ez nem történik meg, akkor ne legyünk vissza attól, hogy emeljük a standardokat, mert ezt a kizsákmányolást meg kell szüntetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Renke asszony. Egy percben Aguilar képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Úgy kezdeném hozzászólásomat, hogy az idény munkások hihetetlenül nagy munkát végeznek, és nagyon jelentőset. A válság is ráébresztett minket arra, hogy mennyire jelentős az önmunkájuk. Spanyolországban a koronavírus miatt százezer munkahelyet nem töltöttek be az mezőgazdaságban, ennyi idény munkás hiányzott. Hazám hamisan rabszolgatartással vádolja, hazámban a kommunista párt hamisan rabszolgatartással vádolja a gazdákat. Nem erről van szó nyilvánvalóan. Nem tudjuk elfogadni ezt a vádat, főleg egy olyan kormánytól, ahol 40 ezer, főleg egy olyan országtól, ahol több tízezer ember vesztett el életet, sőt az áldozatokból 20 ezer olyan idős volt, aki idősek otthonában lakott. Ezt nem tudom elfogadni. Én követelem, hogy készül, hogy követelem a spanyol kormányt, hogy kérjenek bocsánatot az ilyen típusú vádakért. Köszönöm. Kollégin Aguilar. Köszönjük szépen Aguilar kolléganőnek. Gemma kolléganő a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy a tagállamok által elfogadott intézkedések, melyeknek az volt a célja, hogy valami milyen módon meggátolják a vírus terjedését. Nos, ezeknek súlyos követ, következményei voltak, főleg az idény munkásokra, ezek az emberek egyik pillanatról a másikra szállás nélkül, egészségbiztosítás nélkül, munka nélkül maradtak. Főleg a mezőgazdaságban volt súlyos a helyzet. Sajnos Olaszország déli részén nagyon elterjedt problémáról van szó, ezek az idény munkások nagyon rossz körülmények között élnek. Ez a munkavállalói kat- kategória sajnos nem élvezheti a teljes, nem élvezheti az összes jogaikat, és sajnálatos módon diszkriminációnak vannak kitéve. Fontosnak tartom, hogy megfelelő finanszírozással felállítsuk ismételten ezeknek az embereknek, létrehozzuk ismételten ezeknek az embereknek a munka lehetőségeit, és munkát adjunk nekik. Köszönöm. Köszönjük Gemma kolléganőnek. Forlász kollégának adok egy percre szót. Tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos úr! Ön is elmondta, hogy a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban egy alapelv. Hogyha az idény munkásokról beszélünk, illetve a határokon át közlekedő munkavállalókról, hát ezek is emberek, emberek, akiknek családjuk van, emberek, akiknek szükségleteik vannak, akiknek szükségük van a bérükre, ezek az emberek hallgatják ezt a vitát, és azt szeretnék, hogy az Európai Parlament minden tőle telhetőt tegyen meg a védelmük érdekében. A mi szerepünk itt ma az, hogy üzenetet fogalmazzunk meg feléjük, meg kell mutatnunk nekik, hogy igenis értjük a szükségleteiket, meg akarjuk védeni őket, a munkahelyeiket is meg akarjuk védeni. Az ő oldalukon állunk, állunk, és nem ellenük harcolunk. Nagyon fontos, hogy itt ebben a teremben most ezt az üzenetet fogalmazzuk meg feléjük. Köszönöm. Köszönöm szépen Forlász kollégának. A következő Angel kollega. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A járvány világosá tette, hogy nagyon komoly strukturális problémák állnak fenn az idény munkásokkal kapcsolatban. A tagállamoknak, a munkáltatóknak, illetve az Európai Uniónak is van felelőssége ezzel kapcsolatban. Sajnos túlságosan sok a visszaélés az idény munkásokkal szemben. Sajnos az a megszorítások által megnehezített állami hatóságok nem tudják megfelelően ellátni a munkaikat. Ezzel kapcsolatban nagyon sok jó ajánlás született meg a válság során, de ezt nem igazán vették komolyan a tagállamok, nem állították vissza ezeknek a munkavállalóknak a mobilitását. Nagyobb átláthatóságra van szükség, és a továbbiakban is alaposan kell elemezni ezeknek a munkavállalóknak a helyzetét. Az, hogy tiszteletben tartják el a különböző jogaikat, biztos, biztosításaik, egészségbiztosításukat, illetve szociális biztosításukat. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a civil szervezeteknek és partnereknek, akik sürgősen segítséget nyújtottak ezeknek a bajba jutott embereknek. Köszönjük szépen, most pedig Bilde asszonynak adok szót egy percre. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A COVID-19-es járvány nagyon súlyos csapást mért Európára. A mai napon a fiatalok nevében szeretnék szóhoz, szót emelni. Egy millió munkanélküli van Francia, Franciaországban, és főleg a fiataloknak súlyos a helyzetet. Hány hány hallgató, egyetemi hallgató nem fog tudni nyári munkát találni, hogy a tanulmányokat évközben finanszírozni tudják majd. Ezek az emberek évekig fogják majd a megfelelő munkahelyet keresni. Hány fiatal szeretne, szeretné elhagyni Európát, hogy jobb jövőt találjon magának valahol? Sajnálatos módon Európa úgy dönt, hogy a szabadkereskedelmi tradíció elvei előre, előbbre valóak, mint ezek az emberek. Miért a migránsoknak adunk prioritást a munkavállalásban, mint ezek, ezen emberek helyett? Ez a doktrina elviselhetetlen. Gondoljunk inkább a, tanul, a tanulóinkra, a hallgatóinkra, a fiataljainkra. Ők írják majd Európa történelmének újabb oldalait. Köszönjük szépen, a következő Andrézen kollega, egy perc. Köszönöm szépen. Egy 50 év körüli férfőről van szó, aki Romániából érkezett, és a gyárban összeomlott. A többiek, vagy a főnöke megszitta, hogy miért fekszik a földön. 5 kilométer kellett gyalogolnia, hogy keressen magának egy orvost. Itt, itt Európában, illetve Németországban senki nem támogatja őket. Több millió európai van, aki határokon kell át, hogy a munkáját elvégezhesse, ők mészárszékeken dolgoznak, takarítóként rosszul fizetik őket, nincs társadalombiztosításuk, egészségbiztosításuk, foglalkoznunk kell az ősorsukkal is, főként, hogyha például olyan német vállalatok, mint a Tönnyez kizsákmányolják őket. A német soros elnökséget a német kormánynak arra kell harcolnia, hogy minden európai munkavállaló jogaiért kiálljon és harcoljon. Az EU, Európai Unió Bizottságának pedig jobban oda kell figyelnie és többet kell tennie a munkavállalókért. Jó az, hogy itt az Európai Parlamentben megtesszük az első lépést az állásfoglalással, most már tegyünk közösen azért, hogy ténylegesen javuljon is a helyzetük. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen Andrészen kollégának. Szelevszka kolléganő következő egy perc. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A világjárvány nagyon tragikus módon mutatott rá arra, amit a parlament egyébként is régóta sérelmez. Vannak persze pozitív példák, és változnak néhol a dolgok, de ahol eddig rossz volt a helyzet, ott most még rosszabb lett. Itt a lehetőség, hogy most elemezzük a helyzetet, és levonjuk a tanulságokat, majd ajánlásokat fogalmazzunk meg. Nekünk, európai parlamenti képviselőknek is eleket kell tennünk a felelősségünknek, és fontos, hogy a tagállami kollégákkal együtt ténylegesen tegyünk is valamit. A tagállami képviselők azok, akik ellenőrzésük alá vonhatják azokat a vállalkozásokat, akik visszaéltek a helyzettel és rosszul bánnak a munkavállalóikkal. Biztos vagyok abban, hogy a német soros elnökség is napirendre tűzi majd ezt a kérdést. Fontos, hogy megvizsgáljuk ezt a helyzetet, és a közös gondolkodás eredményeképpen jelentést készítsünk azzal kapcsolatosan, ami az elmúlt hetekben, hónapokban történt. Köszönjük kolléga következő. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Amikor 16 éves voltam, befejeztem az iskolát, a családomtól kaptam egy biciklit, és elmentem idény munkásnak. Dolgoztam, és igazából nem is gondolkoztam azon, hogy milyen védelem illít meg engem. Ma azonban más a helyzet. Ezzel az állásfoglalással felszólítjuk a tagállamokat és az Európai Uniót arra, hogy a határon átjáró módon dolgozóknak is megfelelő ugyanolyan biztonságot garantáljanak, a munkahelyi egészség és biztonság ugyanolyan szabályait tartsák be velük kapcsolatban. A munka, az ilyen munkavállalók dolgokat komolyabban kell venni a vállalatoknak is, akik alkalmazzák őket, és az ilyen eh, vállalatokat jobban kell ellenőrizni. Hat eh, nagyon fontos eh, pontot figyelembe vettek, ezt köszönöm, a román delegáció észrevételeit figyelembe vették. Köszönöm szépen, most Majorino képviselője a szó, egy perce van. Pandemia ha avuto un a járványnak súlyos hatással volt az életünkre, de nem mindenkire ugyanolyan hatással volt. Az, azoknak az élet és munkakörülményeit még nehezebbé tette, akik már eddig is marginális helyzetben voltak, pedig az európai gazdaság nagyon fontos részét képezik migráns dolgozók, idény munkások, főleg a mezőgazdaságban nagyon nehéz helyzetben élnek, nincs igazi munkaidejük, bármikor dolgoztathatóak, életkörülményeik szörnyűek, éhbért kapnak. Láthatatlan rabszolgákról van szó, többen beszéltek már erről a mai napon. Gyorsan és hatékonyan kéne föllépni ezzel ellen a probléma ellen, Mindenki egyelő, minden, mindenkit egyelő elbírálásban és egyelő bánásmódban kell részesíteni, és ehhez megfelelő ellenőrzése van szükség a tagállamokban. Egyrészt azt is ellenőrizni kell, hogy milyen körülmények között élnek, dolgoznak ezek az emberek, másik pedig, hogy hogyan jutottak hozzá ezekhez a munkalehetőségekhez. A szociális dömpingnek véget kell vetni, és természetesen a illegális versenynek is. Köszönöm szépen, Majorino képviselő. Conte képviselője a szó egy percben. Meg kell hallgatni azt, amit az idény munkások, amit a határ túloldalán dolgozók mondanak. Olaszországban inkább az illegális migránsok helyzetét regularizálják, mint hogy ezekkel az idénymunkásokkal foglalkozzanak. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban munkanélkülvé váltakat kéne sokkal inkább elsőségben e, e, részesíteni, és ez és azt gondolom, hogy segíteni kell olyan szempontból is, hogy rendeződjön az ő adó és egészségbiztosítási helyzetük. Nos, a külön, a különböző turizmusban dolgozó foglalkozások különösen érintettek a tengerpartokon, az úszómesterekre, a pincérekre és hasonló munkában dolgozókra gondolok. Szerintem, hogyha munkalehetőséget adnánk azoknak, akik elvesztették munkájukat, akkor valamit tehetnék a gazdaságért. Kollégi Szágár. Köszönöm szépen. Szagarsz kollega egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A COVID-19 különösen nagy kihívás elé állítja a másik országokban dolgozókat, a határon határmenti ingázókat. Ausztériában ez nagyon gyakori dolog. Egyik országból a szomszéd országba járnak dolgozni mobilis munkavállalók, és ezt különösen érezzük az ápolás, a gondozás területén az én régiómban is. Egy világos jelzést kell, hogy adjunk ezeknek a szezonálisan dolgozóknak, vagy, és az idény munkásoknak, hogy mennyire nagyra értékeljük az, ők, az ő munkájukat. Amikor lezárulnak a határok, hol leszek én jövő héten, maradjak a családomnál, vagy ahol dolgozom, köszönet illeti mindazokat, akik az ilyen helyzetekben segítettek, és örülök, hogy ma az Európai Parlament egy egyértelmű jelzést fogalmaz meg. Köszönöm, Szagács kollega! Most pedig egy percben Negreszkú képviselője a szó. Biztos úr, kedves, kedves kollégák, az Európai Parlament állásfoglalása ez egy fontos lépés Amennek az a célja, hogy jobb körülményeket biztosítsunk az idénymunkásoknak, hogy jelezzük, hogy az ilyen kizsákmányolást nem tűrjük. Nagyon fontos problémák vannak. Sokszor sérül európai jog, a szociális jogok. Romániában nagyon sokan a saját egészségüket kockáztatták. A válság során sok mindenre nem volt lehetőség. Most ez az állásfoglalások sok számunkra is fontos kérdést, pontot tartalmaz látjuk azt is, hogy milyen sok aláírás sikerült összegyűjtenünk, de a problémát még nem tudtuk megoldani. Mindenütt látjuk ugyanezt a problémát, látjuk azt is, és tudjuk azt is, hogy mit várnak el tőlünk az emberek. Most be kell avatkoznunk, amikor jogsértéseket tapasztalunk, mint ami most a román munkavállalókkal kapcsolatban sokszor előfordult. Köszönöm szépen, Negrescu kollega. Most eh, Szárdóne eh, kollégája szó egy percben. Köszönöm szépen! Idén munkásokról beszélünk, akik vészhelyzetbe kerültek a járvány miatt, illetve arról is beszélünk, hogy eh, bezárták a határokat. Beszéljünk arról, mi történt Olaszországban. A Covid alatt illegális migránsok érkeztek az olasz partokra, tehát a határ zár az nem feltétlenül jelent zárt határokat mindenhol adhok adhok kompok hozták, vitték ezeket az embereket. És gond nélkül Európába, vagy Olaszországba érkezhetek. Mi történt az idény munkások alatt? Nos, azt mondta a kormány, hogy ugyanúgy kezeli majd ezeket az illegális migránsokat, mint az idénymunkásokat. Hát ez teljes kudarc. Olaszország számára is, illetve Európa számára is. Köszönöm szépen Szárdóni képviselőnek, most Lücsen képviselő következik. Köszönöm, elnök úr! A Covid-járvány világosá tette, hogy az idény munkások mennyire fontosak, nélkülük az európai polgárok nem jutnak egész egyszerűen megfelelően ennivalóhoz, úgyhogy el kell ismerni a munkájukat. Köszönöm azt is, hogy a, a kollégák foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és állásfoglalást szerkesztettek. Egyértelmű tehát, hogy az európai agrár ágazatnak milyen fontos részei ezek az emberek. Én is egy olyan területen lakom, ahol sokan határokon átjárnak dolgozni. Nos, jó lenne, hogyha egy hogy európai szinten létrehoznánk egy olyan útlevelet, amely kifejezetten a határ túloldalán dolgozóknak van kidolgozva és kitalálva. Meg lehet nézni azt, hogy ez konkrétan hogyan néznek ki, de miért nem kaphatna például egy ilyen ötcsillagos útlevelet a határon átnyúló dolgozókon kívül az egészségügyben dolgozók is. Szerintem ez mindenkinek jót tenne. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Lücsen kollega. Kohut kollégái a szó. Egy percben. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, kedves kollégák, már felszólaltam a parlamentben arról, hogy meg kell védeni az idénymunkások jogait. Egy nagyon fontos állásfoglalásról fogunk majd szavazni a határokon átkelő munkavállalók, idénymunkások jogairól. Öt éve foglalkozunk már ezzel a kérdéssel. Most egy jó lépést teszünk az Európai Uniónak és a tagállamoknak is vannak itt feladatai, jogalkotási és nem jogalkotási feladatai egyaránt. Kulcsfontosságú tá- a tájékoztatási kötelezettség. Segíteni kell, például az eh, én régiómban, Sziléziában, én eh, megnyitottam a eh, képviselői irodámban egy tájékoztatási pontot a társadalmak akkor reziliensek, ellenállók, hogyha megfelelő információval rendelkeznek, pontos, átfogó információ a emberi jog, hogy ehhez mindenki hozzájusson. Köszönöm, Kohut úr. Most pedig Schmidt biztos úré a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A mai délután során egy nagyon fontos témát tárgyaltunk meg egy olyan témát, amely az európai konstrukció lelkéről szól, meg pedig a munkavállalók szabad mozgásáról. Ez egy hatalmas vívmány, de természetesen hatalmas felelősség is. Sajnálatos módon a jelenlegi válság felszínre hozott bizonyos dolgokat. Lehet, hogy korábban kellett volna erre gondolni, Sajnos a szabad mozgáshoz elfogadhatatlan dolgok is társulnak, hiszen sokszor az élet és munkakörülmények elfogadhatatlanok, méltánytalanok. Remélem, hogy ez a mai vita segíti majd azt, hogy mi hamarabb megoldhassuk ezeket a problémákat. Nem arról van szó, ahogy egyesek mondták, hogy a kihelyezett munkavállaló kérdését, kihelyezett munkavállalókról szóló irányelvet kell megváltoztatni. Nem arról van szó, hogy ezen irányelv nélkül nem lát volna elő a probléma. A probléma az, hogy az irányelvet nem alkalmazzák megfelelően. Nincsenek ellenőrzések, vagy nem elég az ellenőrzés. Úgyhogy mindenkit felhívok arra, természetesen a munkaadókat is, a tagállamokat is, hogy alkalmazzák a jogot, alkalmazzák az európai alapelveket. Hogy ezt megtesszük, akkor azt gondolom, hogy előrelépünk, és visszaállítjuk az összes munkavállaló az összes munkavállaló tiszteletét és méltányos létét megérdemli. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schmidt biztos úr. Most pedig az ülés lezárásaképpen meghallgatjuk a tanács képviselőjét, miniszterasszony. Szeretném megismételni azt, hogy a tanács eh, támogatja a határokon átkelő munkavállalók munkások jogaival foglalkozó állásfoglalást. Támogatást eh, kell biztosítani nekik, eh, azonos egyenlő elbánást kell biztosítani a tagállami munkavállalókkal. A bizottság az Európai Parlamenttel és együtt együtt fog dolgozni azon, hogy megtaláljuk a COVID-19 által okozott nagy kihívásra a legjobb válaszokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bernyett miniszter asszony. Ha jól értettem, ez volt az ön utolsó hozzászólása a soros elnökség képviseletében. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és személyesen is engedje meg, hogy a legjobbakat kívánjam önnek. Azért remélem, hogy még látom majd önt a jövőben is. Ezzel lezártuk az eszmecserét, holnap lesz a szavazás, most pedig 18 óra 15-ig felfüggesztem az ülést.